Azt hiszem, itt az ideje, hogy elkezdjük. Először. Witam Państwa bardzo serdecznie. Itt egy negyed órás késedelmmel kezdünk. Még egyszer szeretnék üdvözölni mindenkit a szakbizottságunk eheti ülésszakának utolsó elemén Ugye, hogyan tudják, nem fogunk Hogan biztos urral, valamint Vesztager biztos asszonyjal ma délután eszmét cserélni, akadályoztatva vannak. Fontos ülésre kerül ugyanis sor az Európai Bizottságban. A titkárság jelenleg próbál új találkozót szervezni velük. Most pedig folytassuk a napi rendünket. A következő az Európai Bíróság ítélete lesz Nyugat-Szahora tárgyában, és ezen ítélet kihatásai a Marokkóval kötött szabadkereskedelmi egyezményre. Talán tudják, hogy ezen ítélet szerint ez a szabadkereskedelmi egyezmény, amely az EU és Marokkó között köttetett, nem alkalmazandó a nyugat-szaharai területre. Az ítélet tehát megsemmisítette az Európai Bíróság ítéletét. Ma meghallgatjuk majd a jogi szolgálat prezentációját örömmel üdvözöljük körünkben Mendola urat, valamint üdvözöljük Piket urat is, aki a külügyi szolgálat részéről fog itt prezentációt tartani ugyanebben a tárgykörben. És azonnal meg is szeretném önöknek adni a szót. Kérném, hogy vázolják fel a helyzetet, azt, hogy milyen következményei vannak az Európai Bíróság említett ítéletének a jelenlegi helyzetre. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Röviden beszélnék a helyzetről, az eljárásról és az ítélet hat, hatásairól, amit decemberben hoztak 2016-ban. A háttere a társulási megállapodás Marokkóval, amely már 1996 óta van hatályban. 2010-ben liberalizációs megállapodást kötött az Európai Unió és tagállamai Marokkóval. A megállapodásban a vámtételek csökkentését rendelték el a hal és mezőgazdasági termékekre nullára csökkent a vámtétel. A megállapodást a Nyugat-Szahara két termékére vezették be. 2012-ben a Front Polisario töröltette a tanács határozatát, és jóvá hagyta a liberalizációs megállapodást az EU és Marokkó között. Az egyik érv, amelyet a tanács a megállapodás védelmére felhasználta a bíróság előtt, az az volt, hogy amikor a megállapodást megkötötték, a két fél, az EU és Marokkó, a Nyugat-Szaharára is kikívánta terjeszteni a megállapodást. A bíróság így egyrészt úgy vélte, hogy a nemzetközi jog értelmében semmi sem akadályozza az Európai Uniót abban, hogy a megállapodást a vitatott területekre is vitatott területekre is kiterjeszte, mint például a Nyugat-Szaraha. Szahara. Arról gondoskodott pusztán, hogy a, az alkalmazás módja ne legyen káros az érintett lakosságra. Ebben az esetben a nyugat-szaharai lakosságra. Nem volt olyan elem, amely azt bizonyította volna, hogy a tanács ezt ellenőrizte volna el. Így a bíróság érvénytelenítette a tanács határozatát, és a nyugat-szaharai területre való kiterjesztést jóvá hagyta. 2016 elején a tanács fellebbezett újra a bíróság határozata ellen. Az egyik fő érve a tanács részéről az volt, hogy a poliszáriónak nem volt érvényes érve. A bíróság formálisan, fenntartja. A véleményét ez tulajdonképpen bumerang hatással volt. A, ahhoz, hogy a Front Polisario törvényszék előtti eljárását igazolja, ahhoz azt kell értékelnie, hogy az EU-Marokkó megállapodást lehet-e a nyugat-szaharai térségre is alkalmazni a törvényszék értelmében, a véleménye értelmében figyelembe kell venni minden nemzetközi jogi elvet, ezek között az emberek önrendelke, a népek önrendelkezésének jogát és a szerződések relatív hatásait is. A bíróság tehát megjegyzi, hogy a 2000 75-ös véleményében, hogy a nyugat-szaharai térség teljes mértékben élvezte a népek önrendelkezésének jogáját. Egy másik ENSZ határozatban kijelentették, hogy a nem önirányító területek külön státusszal rendelkeznek. A Nyugat-Szahara a nem önirányító területekhez tartozik, már 1963-ban az ENSZ listájához tartozott. Ebből az érvelésből a törvényszék azt a következtetést vonta le, hogy mivel a Nyugat-Szahara különálló státusszal, külön státusszal rendelkezik, az Európai Unió és Marokkó közötti megállapodás nem alkalmazható. Ebből a szempontból a, nem alkalmazható az ebből a szempontból külön entitásnak tekintendő Nyugat-Szaharára. A törvényszék ezen kívül kijelenti azt is, a, a szerződések relatív hatása miatt a törvényszék értelmezésének ellenére a megállapodás nem alkalmazandó a Nyugat-Szaharára, ha csak nem bizonyítható, hogy a nyugat-szaharai népek e, beleegyeztek a szerződés alkalmazására. A dokumentumból úgy tűnik, hogy a nyugat-szaharai népek nem adták egyetértésüket arra, hogy a szerződés területükre is alkalmazzák, ezért az ott nem alkalmazható. A törvényszék határozatát tehát elfogadta a bíróság, és ennek érdek, az Európai Bíróság és a liberalizációs megállapodás érvényes, de a, a bíróság határozatában felsorolt érvek szerint és feltételek mellett. Ennek közvetlen következményei is vannak, hiszen a bíróság előtt két további eh, tézis és eh, vizsgálattárgyát eh, képezi. a politikai hatások, amennyiben a megállapodást másként alkalmazzák a nyugat-szaharai térségre, mint ahogy Marokkóra használták, igen jelentősek lesznek. Köszönöm szépen. Egyből megadom a szót a másik képviselőnek is. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt lehetek ma én is önök között a mezőgazdasági szakbizottságban. Én a, az Európai Külügyi Szolgálat külpolitikai ágán, tehát az EU intézmények külői, külügyi ágának nevében beszélek, nem a jogász nevében, a, akit most hallottunk éppen. A kérdést abból a szempontból közelíteném meg, hogy mit tudunk most a bírósági határozat tükrében, amit tény, és amit tiszteletben kell tartsunk. Látni kell természetesen a szélesebb kapcsolatok, Marokkóval való kapcsolatok keretében, amik természetesen nagyon fontos és privilegizált partnerségnek nevezzük, és amely igen magas arányban stratégiai területeken való együttműködést is tartalmaz, nem csak a gazdasági, kereskedelmi területeken, ami természetesen szintén fontos kapcsolatot jelentene. De egy sor szakpolitikai területen is, ahol vannak közös érdekek, környezet, éghajlat, Marokkó, ban volt a legutóbbi COP találkozó Marrakesben tavaly év végén. Igen fontos közös érdekünk a biztonság terület, a regionális stabilitás, és végül a migrációs kérdés, migrációs politika is közös téma. Igen, kiterjedt, eh, egyértelmű kapcsolatrendszer, amely ugyana, de ugyanakkor látni kell azt is, hogy az elmúlt évben, kicsit több mint egy évvel ez, e, ezelőtt e, némileg e, meggyengítette az az eset, amivel ma is beszélünk, és a két további bírósági eset, amely egyelőre függőben van. Ezek a bírósági esetek a Nyugat-Szahara kapcsolatát az EU-Marokkó szerződéses kapcsolatban határozottan akadályt jelentenek, és akadályozták a kapcsolat korábbi megszokott szintjén való folytatását. Más szóval valamit most helyre kell hozzunk. A határozat tehát megszületett tavaly decemberben, egyértelmű, és azt jelzi, hogy jelenleg nincs jogalapunk arra, hogy a kedvezményes vám tételeket alkalmazzuk a nyugat-szaharából érkező termékekre is. Lássuk világosan. Ez nem import tilalom az EU-ba, amit a nyugat-szaharai termékekre kiróvunk, egyszerűen a jogalap hiánya ez, hogy az EU kedvezményes vámtételeket alkalmazzuk tiszteletben kell tartsuk az ítéletet, megtalálni a kiutat, és természetesen a partnerség szellemében kell Marokkóval tovább dolgoznunk. Ez egyértelmű. Bármely megoldás, amelyet eh, szeretnénk, igen szoros együttműködést igényel technikai és politikai szinten egyaránt. Mind a részünkről, mind a partner részéről. Természetesen egy picit sietősen kell kezeljük ezt a kérdést. Elsősorban azért, amilyen a gazdasági valóság. valóság. A kereskedelem gazdasági szereplői Marokkóval egyebek között a nyugat-szaharai térségből érkező termékekkel is foglalkoznak. A kereskedelemnek pedig e-, egyértelmű jogi és szabályozói keretekre van szüksége. Az EU részről marokkói részről, tudni kell egyaránt, hogy milyen vámpolitikát eh, élvezhetnek, illetve nem. Erre vonatkozóan a kereskedőktől nagyon gyakran kapunk eh, hírt, egyszerűen világosan szeretnének látni. Az egyik alapelv az, hogy megoldást akarunk találni. Olyat, amely fenntartja, megtartja a korábban eh, kialakított gyakorlatokat, és amely egyben nem bünteti a nyugat-szaharai térséggel lefolytatott kereskedelmet, mert ez teljes mértékben ellentmondana a régióban élő népek érdekének, és a, az ottani vállalkozóknak, és egyértelműen jogalapot kell tehát, hogy találjunk pontosan ennek érdekében. A bíróság érvelésének alá kell vetnünk, vessük magunkat, ez persze nem egyszerű, hiszen az ügy rendkívül komplex, bonyolult. És eh, azért sem, mert a két bíróság, mert két bírósági eset ügy még mindig függőben van. Mindenképpen meg kell próbálni talán e, eh, valahogy előre e, jelezni, hogy mi lesz a bírósági döntés, ami nem egyszerű, nem lehet egy az egyben az eseteket, az első esetet a két másodikra átültetni. Van némi bizonytalansági elem tehát jogi szempontból. E kérdéskörben. Egyéb nagyon fontos tényezőknek is meg kell felelni a nemzetközi joggal kapcsolatban. Önök is nagyon jól tudják, hogy az ENSZ béke folyamata van folyamatban a Nyugat-Szahara érdekében a régóta tartó konfliktus beszüntetésére. Az EU szilárdan támogatja ezt a folyamatot. A valóság azonban az, hogy nagyon lassan mozog, ha szinte azt is mondhatjuk, hogy stagnál stagnál a folyamat egy évtizede már minden eredmény nélkül. Mégis létfontosságú, hogy a kétoldalú válaszunkban, amely a bírósági határozatra adunk, két dolgot mindenképp megtegyünk. Egyrészt, hogy negatívan fogalmazzam, hogy ne kényszerítsük egyik felet sem a vita kereteibe, egyik felet sem, és eh, ne legyen előítéletünk az ENSZ béke folyamattal. Ne próbáljuk előre megítélni az ENSZ béke folyamat kimenetét. A másik dolog pedig a pozitívabb megközelítéssel igyekszünk olyan megoldást találni, amely segítheti az ENSZ folyamat eh, újraindítását, amely új energiát adna amennyiben majd az új ENSZ főtitkár hozzáfog a nemzetközi közönséggel való konzultációhoz. De azt kell lássuk, hogy a kétoldalú megoldás Marokkóval mindenképpen tiszteletben kell, hogy tartsa a nemzetközi jogot és az ENSZ kereteket. Ezek tehát a, ez tehát a kiinduló pont. Mennyire konkrétan próbálunk ezzel eljárni. Jó dolog, a pozitívum, amit elmondhatok, az az, hogy nagyon szoros együttműködésünk volt eh, Nyugat-Marokkóval már, azóta, amióta tavaly december 31-én, eh, bocsánat, 21-én megszületett a, a határozat. Megpróbálunk eh, a marokkai miniszterrel együttműködni a lehető legjobb megoldás érdekében. Diplomáciai kapcsolatok is vannak Marokkóval, amelyek eredményeképpen a marokkói külügyminiszter helyettes Brüsszelben járt, a főképviselő asszonynal találkozott. Ezen az ülésen megállapodtak technik, arról, hogy technikai formában feltárják, hogy mi az, ami megvalósítható. Létfontosságú számunkra összehasonlítási, viszonyítási alapként nyilvánvalóan a bírósági határozat, és a többi szempont kiinduló pont is, amit már felsoroltam. Elsősorban egy olyan megoldást akarunk, amely jogi szempontból épp, elég erős, és kiállja a különböző esetleges jövőbeni jogviták tesztjét, és esetleg a politikai tesztet is, mindenféle keretben. Ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk a megállapodásba bevenni a földrajzi lefedettség hivatalos kiterjesztését, és ennek alapján bevenni a Nyugat-Szaharát egy olyan nomenklatúrával, amely ezzel kompatibilis és teljes mértékben megfelel az ENSZ nomenklatúrával. Az ENSZ biztonsági határoz- tanács határozatának értelmében. Más szóval azt akarjuk ezzel a nomenklatúrával tisztább, tisztázni, hogy nincsen semmiféle előzetese elfogultság a jövőbeni jogi megoldással kapcsolatban. A bíróság határozatában természetesen nagyon fontos érveket és megfontolásokat sorolt fel. Ezeket önök is olvasták. A, arról egyebek között a nyugat-szaharai népek egyetértésének megszerzésére tér ki, ami határozottan olyan tényező, amelyel foglalkoznunk kell, foglalkozni is fogunk, mégpedig oly formában, amely jogi szempontból is ép, és eh, amely megfelel a politikai legitimitás eh, kritériumainak. Tudom, hogy ez egy eh, nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lesz a tárgyalás, de hála annak, hogy eddig nagyon jó volt a munkakapcsolat gyakorlati szinten, technikai és politikai szinten egyaránt a marokkói hatóságokkal, úgy gondolom, sőt szinte bizonyos vagyok abban, hogy eh, pozitív van, tudjuk eh, végigvinni a folyamatot. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Egy technikai jellegű vita van Marokkóval, nem eh, tárgyalás, hanem feltárjuk a helyzetet egy második technikai tárgyalás keretében. Az a benyomásunk, hogy technikai szinten szilárd alap alapokon tudunk dolgozni, és olyan javaslattal tudunk majd előállni a tanács elé, amely a tárgyalási mandátumára vonatkozóan megfelelő lesz a megállapodás letárgyalásához a 218-as cikk értelmében is az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218-as cikk értelmében. Köszönöm szépen. Most pedig folytassuk a vitát. Itt a képviselő körében Bové úr kap elsőnek. Köszönöm, elnök úr, hogy szót adott nekem. Csak emlékeztetőül, hogy amikor ugye itt le zajlott ez a vita, akkor én voltam a jelentéstevője a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak ebben a témában, és azt ajánlottam a parlamentnek, hogy utasítsa el ezt a megállapodást, szavazzon ellene a plenárison, mégpedig a jogi problémák miatt, amelyek a nyugat kapcsán felvetődtek a jogi szolgálat nagyon jól emlékszik erre az időszakra, mert ugye két-három hónapos vita volt ez, és aztán másfél év után, amikor is a különféle jogi szolgálatok nem értettek egyet, a tanácsi egyrésztről, a parlamenti másrésztről, a parlament kevésbé foglalt el, a parlament jogi szolgálata kevésbé foglalt el határozott álláspontot, mint a tanácsi. És aztán oda jutottunk, hogy ezt a megállapodást semmisnek nyilvánították ezen terület okán, amely egy nem autonóm terület az ENSZ határozata értelmében. Ma tehát itt tartunk, ebben a valószínűtlen helyzetben vagyunk. Van ugye itt egy megállapodás, ami ugye utcába jutott, és amikor meghallottam a külügyi szolgálat képviselőjének mostani beszámolóját, nyugtalankodom, mert nem látom a kiutat, hogy hogyan lehetne itt ezt a vitát megszüntetni. Mindenki beszélt már, itt ugyanis egy belső európai jogi problémáról van szó először is, és ez Spanyolországhoz kapcsolódik. Spanyolország soha nem vállalta felelősségét az ENSZ előtt a dekolonizált területeket, illetően, mint például Nyugat-Szahara. Több ízben is ugye az ENSZ előtt Spanyolország soha nem teljesítette ez irányú kötelezettségeit. Van itt tehát egy ilyen jogi probléma, hogy hogyan lehet egy ilyen megállapodást végrehajtani egy ilyen terület kapcsán, anélkül, hogy a gyarmatosításért felelős fél megszervezni ezt a megfelelő folyamatot az ENSZ berkeiben. Ez nem lehetséges, ha ez nem történik meg. Tehát itt egy alapvető jogi problémáról van dolgunk. És a második dolog ugye itt Spanyolország felelőssége vetődik fel a döntéshozatali folyamattal kapcsolatosan, ugye itt a nyugat-szaharai lakosságot kell meghallgatni, hogy óhajtanak-e függetlenedni. Itt önrendelkezési jogról van szó, nem nekem kell erről dönteni, hanem a lakosokról, tehát szavazniuk kell. Ez az egész egy eljárás. Miért is mondom ezt? Mert hogyha nem végezzük, ezt, a, végezzük el ezt a munkát, akkor hogyan lehet az exportok kapcsán jogi szabályt létrehozni? És itt ugye jelenleg az egyetlen partner Spanyolország, Marokkó, amely administratív szempontból, de ö, ö, nem jogos alapon, csupán erő segítségével kormányozza ezt a területet. Ö, tehát itt most arról vitázunk, hogy az ottani termékek esetében mindenféleképpen ugye itt megkülönböztetésre van szükség. Marokkó képviselője, a nyugat-szaharai vállalatok képviselői és az Európai Unió képviselői kell, hogy leüljenek háromoldalú tárgyalások keretében a tárgyalóasztalhoz. Itt az Európai Bíróság jelentette ki, hogy Nyugat-Szahara nem képezi Marokkó részét, ugyanakkor elismerték ezzel a nyugat-szaharai képviselők panaszát, akik most ezen vita részes feleinek tekintik magukat ezen bírósági döntés folyamányaként. Tehát itt három oldalú tárgyalásokra van szükség, itt ugye egy átmeneti intézkedésről van szó, én most nem akarok önökkel vitába bocsájtkozni, ugyan van erről némi elképzelésem, de azt hiszem, hogy először legyünk olyan őszinték, hogy ismerjük el Spanyolország első számú felelősségét ebben az egész ügyben. Sí, gracias, presidente. Eh, quiero dar Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az ERD képviselőjének és a jogi szolgálat képviselőjének, hogy némi fényt vetettek erre a problémára. Nehéz számomra mindezt megérteni, összetett problémával van dolgunk. A bíróság ítéletet hozott, ezt az Európai Bíróság korrigálta, ezt nem egészen értem, ezt az egész folyamatot, na de mindegy. Az a lényeg, hogy a megállapodás Nyugat-Szaharára nem érvényes, mert nem tartozik Marokkó felsők területi, ez területéhez, vagy mégis, ezt még nem értettem meg ö, világosan. Ezen ö, ítéletet követően hogyan is menjenek tovább a dolgok. Ugye itt európai polgárokról van szó, akik abban bízt, láttak, hogy ugye megkötetett az a szerződés az Európai Unióval, és akik dolgoztak ezen a megállapodáson, és itt valamennyien egyetértettünk ebben, valamennyi érdekelt fél, és most egyszer csak ebből nem lesz semmi, ebből az egész megállapodásból. Azt hiszem az emberekkel is foglalkoznunk kell, ugye itt halászokról, gazdálkodókról van szó, akik itt hirtelen egy ilyen furcsa helyzetbe kerültek. Érdekelne a bizottság véleménye is, hogy milyen felelősséget óhajtanak vállalni ezen személyek vonatkozásában, amíg megszületik az új megállapodás. Hogyha jól értettem, az Európai Bizottság képviselője új, Európai Bizottság új megállapodást kell, hogy kössön. Milyen hosszú ideig tart vajon egy ilyen új megállapodást kötni? Addig jog nélküli térségben, egy jogi vákumban mozgunk. Hát itt munkavállalókról, családokról, vállalatokról van szó, akik attól függenek, hogy minél hamarabb megoldást találjunk. Akárhogyan is néz majd ki ez a megoldás kötelezettségünk, hogy jogbiztonságot biztosítsunk, amiből ezek a személyek kiindultak. Érdekelne tehát, hogy hogyan néznek ki majd a következő lépések, hogy ezen európai családoknak segítsünk, akik most nagy egzisztenciális gondokkal küzdenek. Köszönöm. Gracias, presidente. Yo, por mi parte, también quería que nos explicaran dos cosas. Una... Köszönöm szépen. Én is két dologra hallanám szívesen a választ. Először is Bové úrral értek egyet. Hallhattunk nyilatkozatokat, bilaterális kapcsolatok képültek ki Marokkóval, arról, hogy milyen megoldásokra van szükség az ügyben, de nem feltkezhetünk meg arról, hogy született egy bírósági határozat, és a nyugat-szaharai népek jogait is elismertek. És most érdekelne, hogy hogy áll a helyzet jelenleg, és mik a következő lépések. Aztán szívesen tudnám azt is, hogy milyen mértékben hajtják végre ezt az ítéletet. Ez egyértelmű ez az ítélet, de kérdés, hogy tesznek-e bármit azért, hogy valóban végre is hajtassák. Poszol Aguilera. Aguilera asszony. Gracias, presidente. Esta Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt a halászati szakbizottságban pontosan ugyanezt a vitát folytattuk. Igen, társulási megállapodásról beszéltünk, és teljesen egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy ennek a határozatnak igenis van kihatása a Marokkóval kötött társulási megállapodásra. A jogi szolgálat képviselő talán ezt elmagyarázhatnák, ugyanis különböző kihatásai vannak eh, ennek az ítéletnek. Nem keverhetjük össze a szabadkereskedelmi megállapodást a társulási megállapodást. Ez két különböző megállapodás különböző következményekkel járnak. Eh, tehát amikor erről szó van, akkor figyelme kell venni, hogy ez igencsak összetett téma, én is tudatában vagyok ennek, nem szabad itt összekeverni a dolgokat és nem szabad abból kiindulni, hogy mindkét megállapodás ugyanolyan hatással bír ez a bírósági határozat. Én magam már egy ideje foglalkozom ezzel a kérdéssel, és én úgy értelmeztem ezt, hogy a mezőgazdasági megállapodás tekintetében elég egyértelmű a helyzet. Egyértelmű a bíróság ítélete a mezőgazdasági megállapodás tekintetében. Tehát csak Marokkó felség területére vonatkozik ez a megállapodás, Nyugat-Szaharára nem, hiszen a Nyugat-Szahara nem tartozik marokkói felség terület alá, hanem egy külön közigazgatási terület, itt különbséget kell tenni. Tehát vannak itt nagyon finom árnyalatok, és ezek mentén különbséget kell tennünk, és hát Bovi úr, minden tiszteltem az önét, de azért de hát most akkor tényleg az ENSZ-nek kell ezt megoldania, vagy nekünk itt a, az Agrisztak Bizottságban? Nem tudom, hogy mi vagyunk-e itt a megfelelő partnerek eh, ahhoz, hogy megoldja az ENSZ ezt a kérdést. Ez az ítélet két fontos pontot tartalmaz. Egyfelől az önrendelkezés jogát, másfelől pedig, hogy szükséges a harmadik fél hozzájárulása, beleegyezése az ügymenethez. Tehát számomra ez egyetem. Tehát én úgy értettem, hogyha valóban alkalmazzák ezt a ételetet, akkor az azt jelenti, hogy Marokkó felség területéről származó termékek esetében nincs probléma, hiszen az adott megállapodás ezekre vonatkozik. De azok a mezőgazdasági termékek, amelyek nyugat-szaharai területről származnak, azok a megállapodás értelmében nem juthatnak be, vagy legalábbis nem ilyen kedvezményes vámtarifával az Európai Unióba. Tehát mi a helyzet? Itt eh, vám ellenőrzéseket végezhetünk, hogy különbséget tegyünk, hogy honnan származnak a termékek? Marokkóból, vagy, vagy nyugat A paradicsomon rá lesz pecsételve, hogy honnan érkezik, hol termesztették? Milyen vannak normáink erre vonatkozóan, hogy minden frissen fogyasztandó terméket fel kell címkézni, és a származási országnak is rajta kell állnia ezen a címkén. De kérdés, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon? Nem tudom, hogy pontosan hogy áll a helyzet, de hát a nyugat-szaharai termékek ennek értelmében más címkével kell, hogy ellátva legyenek, másfajta címkét kell akkor alkalmazni. Jól értem? Én így értettem. Ezt jelenteni ez a bíróság ítélet. Hát én is tanulékony vagyok, és mindig tanulok valami újat, de összességében úgy gondolom, hogy a probléma a következőben áll. Tehát az érkező termékek esetében felmerül a kérdés, hogy honnan származnak egészen pontosan. Én ebből indulok ki, hogy itt aztán meg kell tudni különböztetni a címke alapján, hogy honnan származik a termék, különben ezzel megsértjük a szabályokat. Vagy akkor lehet, hogy egy új megállapodást kell kötni. De jelen formájában a megállapodás felveti ezt a problémát, hogy, a gyakorlatban hogyan fog ez kinézni, hogyan lehet ezt végrehajtani. Én azt gondolom, nagyon bonyolultá fog válni a végrehajtás, és komoly nehézségeket fog felvetni. A Marokkóval fenntartott kapcsolatok, nem csak kereskedelmi kapcsolatok, hanem fontos politikai kapcsolatok is fűzik Európát, Spanyolországot Marokkóhoz. Éppen ezért itt döntésnek kell születnie, és kérném, hogy ezeket a bizonytalanságokat a termesztők, a mezőgazdasági ágazat számára osztassák el. Fontos, hogy számukra tisztelzzük a helyzetet. Hiszen valamennyi termék, a marokkói paradicsom, és itt tovább. Kérdés, hogy valóban csak a marokkói felségterületről származnak-e majd, vagy sem. Most ezzel Lezártuk a képviselők hozzászólásait. Nem látok több hozzászólót, hozzászólási kérelmet, úgyhogy újra visszadom a szót az uraknak, hogy reagáljanak az elhangzottakra, és fejtsék ki álláspontjukat. Önök döntik el, hogy ki szól elsőként. Well, I cannot... Köszönöm szépen. Nem tudom megválaszolni azt a kérdést, hogy pontosan mit is fogunk tenni, legalábbis a Európai Külügyi Szolgáltatásban nem beszélte, de igen, itt a két ítélet között különbséget kell tenni. Igen, a gyakorlati következtetés ennek a két ítéletek ugyanaz. A megalapodást nem lehet alkalmazni a nyugat szarából érkező termékekre. De az indoklás nagyon is különböző, hiszen az elsőfokú bíróság úgy döntött, hogy a liberalizációs megállapodást lehet úgy értelmezni, hogy alkalmazható bizonyos feltételekkel a nyugat-szaharai területre is, miközben a bíróság nemzetközi jog értelmében úgy döntött, hogy nem lehet nyugat alkalmazni a megállapodást, ha csak nem a nyugat népek hozzájárulnak a megállapodás alkalmazásához. Tehát általánosságban vagy politikai szempontból értelmezve ezt a két ítéletet azért más-más e, indoklást látunk, de ugyanolyan eredménnyel járnám. Aguilera asszony hozzászólására reagálva, igen, a liberalizációs megállapodásról van szó, a 2012-ben aláírott megállapodásról vonatkozik az ítélet, a, a, a bíróság, az Európai Bíróságnak az elsőfokú bíróság határozata ellen fellebeztek erre a megállapodásra vonatkozóan, és az, hogy most a mezőgazdaság és más, különösen halászati termékek esetében milyen különbségek vannak, hát ezzel kapcsolatban gondolom a halászati termékekről inkább a ma délelőtt a másik szakbizottságban beszéltek, de annyit elmondanék, hogy ahogy már korábban is elhangzott, az ítéletnek a következménye az nem az, hogy importtilalmat Rónán ki a nyugat-szaharai termékekre, de ez a konkrét megállapodás 2012-ből, ez nem alkalmazható a nyugat-szaharai területről származó termékekre. Tehát ezek a termékek nem élveznek kedvezményes vám tarifákat, amelyekről a liberalizációs megállapodásban döntöttünk. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek az észrevételeket, és szeretnék nagyon világosan fogalmazni, igen, tudatában vagyunk abban, hogy milyen érdekek forognak itt kockák, a mezőgazdasági szereplők, akik Marokkóval együttműködnek, a kereskedelem, a Nyugat-Szaharával már évek, évtizedek óta fennáll. Tehát itt valóban megélhetés, a munkahelyek forognak kockán az Európai Unióban és Marokkóban, a nyugat területeken is. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés, amit szemléltetetlen, és ahogy már korábban is mondtam, hogy mi itt igen csak sietősen próbálunk megfelelő és jogilag megfelelően alátámasztott választ adni a bíróság ítéletére. Ez egy rendkívül összetett téma. Itt vannak jogi szempontok, amelyek a mezőgazdasági, de két másik megállapodásra is vonatkoznak. De a másik két területen megállapodás tekintetében az, amelyek függőben vannak a bírósági határozatok, tehát nagyon nehéz itt előrelépni, hiszen nagyon kényes ez politikai szempontból is, rendkívül, rendkívül kényes téma ez a marokkói hatóságok számára is, és mindezt figyelembe kell venni, nyilvánvalóan. És hát végezett, ahogy már többször is hangsúlyoztam, nem akarjuk semmilyen módon akadályozni azt, hogy, hogy az ENSZ béke folyamat előreléphessen. Mi ezt, ahol tudjuk, támogatni, segíteni szeretnénk. És és miközben egy olyan megoldást fognak kidolgozni, amely semmiféle előítéletet vagy elfogottságot nem jelez a folyamat irányában. Eh, itt mindent meg fogunk tenni, és a főbiztosunk is meg fognak tenni azért, hogy új energiát, új életet leheljünk a béke folyamatban. És úgy gondolom, Bové úr észrevetélere is vonatkozik ez bizonyos fokig, az ENSZ békefolyamatban mi nem veszünk részt, támogatjuk, de ez az ENSZ égisze alatt zajlik, mi csak segíthetjük, támogatjuk a lehető legjobb módon, uniós szinten, vagy akár egyéni tagállami szinten is. Aztán a második észrevétel arra vonatkozott, hogy, hogy végez egy új megállapodás teszi szükségesen? Nem, hát egy módosítást persze ö, szükséges hát ez a liberalizás megállapodás eredeti formájában készítendő, de az eredeti megállapodás is pontosan arról szól, amit a bíróság is leszögezett, hogy ez egy megfelelő szilárd jogalap ahhoz, hogy a nyugat-szaharai területet elismerjük, és talán emlékeznek a megfogalmazásra, ugyanilyen módon történt ez a halászati megállapodás esetében, ahol szintén hivatkozás történt erre a marokkói eh, joghatóság alatt álló területre. Próbálunk a marokkói féllel és ezen dolgozni, hogy megoldjuk, de hát jogi szempontból az egy dolog, de az, hogy politikailag hogyan járunk el, ez egy másik kérdés, ezt is figyelembe kell vennünk, és itt van ugye a hozzájárulás aspektusa, ami a bíróság indoklásában kiemelt jelentőséggel bír, és itt valóban jó megoldásra kell törekednünk, hogy pontosan hogy is fog ez kinézni, hát ezt nem tudom még megmondani, mert nem tudjuk. Még nem értük el ezt a szakaszt, a technikai viták során még nem sikerült ilyen milyen feltárni a problémát, de egyértelmű, hogy merre kell haladnunk, mi a tendünk. Tehát ez a status quo jelen helyzet, a menetrend, a határidők, hát ezek nagyon szorosak, tudjuk, hogy a gazdasági realitás valóban sürgősen szükségesé teszi azt, hogy tisztázzuk a helyzetet a gazdasági szereplők szemére ezért megpróbáljuk minél gyorsabban megoldani ezt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Aguilera asszony, volt még valamit hozzáfűzni? Igen, talán még konkrétan Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Azonban a probléma az előzetes hozzájárulás. Ki tud a szaharai nép nevében nyilatkozni a Polisario Front? Számomra ez a kérdés lényege, magja. Tehát a lakosság hozzájárulásának megadása ki is adja meg ezt a hozzájárulást a nyugat-szaharai lakosság nevében? Ez itt a kérdés. És még egy dolog. Hogyan tud Nyugat-Szahara az EU-ba jelenleg termékeket exportálni vámokkal, más vámokkal, nem preferenciális vámokkal, mint a marokkói termékek? Tehát itt más vámkulcsokat fognak majd alkalmazni. És valami külön címkézéssel, amely esetében akkor a termékeken az elne, hogy Nyugat-Szahara. Ez -e a helyzet jelenleg. Lehetséges, hogy ide jutunk különböző címkézéshez tehát. Ugyanis, hogyha jogi helyzet még nem tiszta, akkor ez itt a probléma. Tehát itt a termékek hogyha bekerülnek az EU-ba, akkor nem lehet különbséget tenni köztük. Tehát van egy nyugat-szaharai címkézés a termékek esetében, vagy sem. Ez itt a probléma, amíg a helyzet ugye jogilag meg nem oldódik. Itt lehet talán még javításokat eszközölni az elmondottak fényében, de ez egy másik kérdés. Bové úr hogy ugyanezen a csapás irányon folytassam, ugye most tudjuk, hogy a fő mediterráneumi belépési kikötő, a zöldségek a paradicsom esetében a perpinyani ö, piac és az oda kapcsolódó kikötő, ez a, tomma, ez a paradicsom fő ö, piaca, Ugye itt három vállalat van, amely 75%-et uralja a marokkói paradicsom piacnak. Ugye itt a 75 ezek a marokkói exportnak három nagy vállalat kezetében van, a Dömerajol, Idil, Ozara, ezek a vállalatok, francia vállalatok egyébként. Ma tudjuk, hogy az Idil, Ozara vállalatok nyugat termelnek. Tehát itt az azonosítás problémája merül fel a termékek esetében, tehát hogyha tudjuk, hogy egy adott vállalat termel Nyugat-Szaharában is, és Spanyolországban is, az semmiféle eszköze nem rendelkezik, hogy azonosítsa a termékeit, a saját alatt exportál, és nem tudjuk, hogy honnan jönnek a termékei. Tehát itt egy jogi probléma is van jelenleg a, ebben a helyzetben, Ugye itt az importok esetében hogyan lehet ugye itt az Európai Bíróság ítéletet végrehajtani, ugyanis itt csalás zajlik, amikor ezeket a nyugati szaharai termékeket importálják az EU-ban, be. Tehát itt valamiféle olyan intézkedésre van szükség, amely valóban garantálni tudja a termékek elkülönítését. Tehát itt kötelezettségvállalásra van szükség a vállalatok részéről, amely ugye azonosítani tudja a termékeit. Itt három nagy vállalatról van szó egyébként, és az Európai Bizottságnak nyomást kell gyakorolnia ezen három nagy vállalatra, hogy rájuk kényszerítse a termékek nyomon követhetőségét. Ez itt a központi kérdés, amíg megszületik a megoldás a jövőben. Pani poszul Sandra. Sandra asszony. Nos, itt még egy pótkérdés. Az én kérdésemre sem válaszoltak. Ez ugyanis arra vonatkozott, hogy hogyan fognak gondoskodni arról, hogy a ö, szaharai lakosság ö, döntésének helyt adjanak, és hogyan akarják ezeket végrehajtani. Ugye Marokkó jelenleg Nyugat-Szaharából származó termékeket marokkói termékekként óhajt exportálni az EU-ba. Hogyan akarják önök azt biztosítani, hogy ez nem történik meg? Hogyan akarják ezt ellenőrizni? Elnök. Most pedig még azt kérném a meghívottainktól, hogy válaszoljanak ezen kérdésekre, melyek az imént elhangzottak. Thank you. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Először is a poliszárió szerepével kapcsolatban. A bírósági határozat nem ezt mondja. A bírósági határozat azt mondja, hogy meg kell határozzunk a Nyugat-Szahara egyetértését, meg kell szerezni. És így ezt kell megtegyük a magunk sorai között is, és a partnerünkkel való konzultáció során is hogy megfelelő formában ezt teljesen ki tudjuk gondolni. Még nem kezdtük el ezt a folyamatot, és végig kell gondolni a hogyant is. Második dolog pedig a, a technikai része, hogy eddig ezt hogyan csináltuk. Gondoljuk végig, hogy tartós megoldásra van szükség hosszú távon, ami úgy tűnik, hogy a, a kedvezményes vámtételek a nyugat-szaharából érkező termékekre vonatkozóan jelenleg nem létezik, azt mondták, hogy ha akarják a tarifákat, akkor ezeket a vámtételeket akkor ki kell terjeszteni. Ezt fogjuk tenni. Több kritérium és szempont is lesz ezzel kapcsolatban. Ez tehát a hosszú távú folyamat, és a, e körül folynak a technikai tárgyalások. Addig természetesen fel kell oldanunk azt a kérdést, hogy megnézzük, hogy még a kereskedők elvárásai a vámhelyzetek kapcsolatban. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és a kulcsfontosságú szempont, a fő szempont az az, hogy stabil kereteket akarunk fenntartani a marokkói féllel kialakított kapcsolatainkban, és el akarjuk azt kerülni, hogy bármiféle zavar induljon el. Nos, mind a gazdasági eh, eh, hatásokat figyelembe kell vennünk, természetesen mindenki érdekét is. A pontos módszertanra vonatkozóan elnézésüket kell kérjek, erről még nem tudok beszélni, nem csak azért, mert eh, azt hiszem, hogy még eh, a következtetések nincsenek meg, hanem azért sem, mert valószínűleg az Európai Bizottságnak kellene ezt megtennie, nem pedig a külügyi szolgálatnak, de megnézzük majd, hogy eh, hogy eh, mi lesz a, a bírósági határozat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel befejeztük ezt a vitát. Még egyszer köszönetet mondok a meghívottainknak. Hálásak vagyunk az önök prezentációjáért, véleményükért. A kérdés továbbra is nyitva marad. Vissza fogunk térni rá, és még fogunk vele foglalkozni. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Még egyszer köszönetet mondok ezért az érdekfeszítő vitáért, és még egyszer köszönöm, hogy ellátogattak az ülésünkre. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Itt egy vitáról van szó az esetleges megtoló intézkedéseket, illetően az USA részéről miután az Európai Unió tilalmat vezetett be a hormonkezelt marhahúsra vonatkozóan. December 22-én az EU kereskedelmi ö, irodájának megbízottja egy véleményt tett közzé, egy nyilvános meghallgatás tárgyában kommentárokat kért, azt illetően, hogy új fent megtorló intézkedéseket vezessenek be, az EU által foganatosított intézkedésekre válaszul, már ami az amerikai hormonkezelt marhahús behozatalának tilalmát illeti. Ezt december 28-án 2016-ban tettek közzé az USA illetékes hivatala, és ezt követően Ez a döntés egyébként az amerikai marhahús ipar képviselőinek kérésére született, akik úgy érzik, hogy az USA európai piachoz való hozzáférése korlátozott. Ez a közlemény egy felülvizsgálat kezdetét jelenti, amely azzal zárulhat, hogy újra kereskedelmi szankciók bevezetésére kerül sor az USA részéről, amely szankciók akár 116,8 millió dollárt is kitelt majd évente. Nos, ez a konzultáció 2017. február 22-én zárul le. Ezt követően az USA kereskedelmi képviselője fog majd arról dönteni, hogy milyen döntést alkalmaz majd. A szocialista frakció kérésére a szakbizottságunk koordinátorai úgy döntöttek, hogy jó lenne az Európai Bizottságtól azt kérni, hogy mutassa be a jelenlegi helyzetet ezen a területen. Szeretnénk tudni, hogy mi is a helyzet ezzel a fenyegetéssel, hogy az USA esetlegesen új szankciókat vezet be, és szeretnénk tudni, hogy Vajon ezen megtorló intézkedések valószínűek-e, avagy sem? Szeretnénk azt is tudni, hogy milyen jellegűek lesznek ezek, vagy lehetnek, milyen kihatásuk lehet az európai exportra. Az Európai Bizottság, a fő, mezőgazdasági főigazgatóság egy dokumentumot bocsájtott rendelkezésünkre hasznos információkkal, és ezt már köröztettük a szakbizottság tagjai körében. Most John Clark van itt körünkben, aki az a mezőgazdasági főigazgatóság igazgatója, és ő most itt bővebb beszámolót fog tartani. Örülünk, hogy itt van körünkben, és most pedig szeretnénk önnek megadni a szót, hogy bemutassa a helyzetet. Tessék, önné a szó, igazgató úr. Thank you, Chair. I, I think after the, um, the point on... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Marokkóhoz képest ez egy, egy elég egyszerűs, egyértelmű eset. Trária úr, aki az Amerikával foglalkozó főosztályvezető, és kolléganőm itt a, eh, és Miss Ball, egy ügyvéd is velünk van, tehát itt az ügyvédjeim vesznek körül, és úgy gondolom, ilyen helyzetben ez egészen hasznos lehet. Először is kezdeném némi háttérinformációval most, hogy a igazság után érában élünk, azért jó lenne, hogyha a tényekre koncentrálnánk, nem pedig a propagandára. Igen, ahogy már elmondta, 2009-ben aláírtunk egy egyetetési megállapodás az Egyesült Államokkal, hogy ezt a hosszú évek óta fenntartó vitát lezárjuk arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió fenntartotta a hormonkezelt marhahús importjának tilalmát. Ez az egyetértési megállapodás egy kvótát vezetett be, 45 ezer tonna marhahúsra vonatkozóan, amelyek hormonmentesek nyilvánvalóan ezek a marhahús készítmények, és ezt nem csak az Egyesült Államok számára tartottunk fel, hanem a, a WTO keretein belül egy ilyen kvóta az valamennyi ország számára hozzáférhető kell, hogy legyen, aki megfelel a feltételeknek. Tehát ez nem egy csak az USA-ra vonatkozó kvóta, hanem a WTO szabálynak megfelelően minden ország számára nyitott kvóta. A kvótában az USA aránya egyre inkább csökkent, a kezdeti időszakban az Egyesült Államok volt a legerősebb a kvótán belül, aztán Argentina, Uruguay egy nagyobb szerepet vállaltak a kvóta kihasználásában, hiszen versenyképessé váltak, és az Egyesült Államok aránya a kvótán belül egyre inkább csökkent, és ma körülbelül egy harmadát tudják ők kihasználni a kvótának. Tehát a marhahús ágazat az Egyesült Államokban igencsak elégedetlen azzal, hogy így alakult a helyzet, és éppen ezért tavaly ősztel írtak az Egyesült Államok kereskedelmi megbizottjának, hát ezt meg is tehetik, joguk van erre, és kérték, hogy a kvóták kapcsán nem lehetne büntető szankciókat bevetni a kereskedelem terület az Európai Unió ellenében és az elnök úr utalt a, a washingtoni eljárásra, egy nyilvános meghallgatásra került sor február 15-én, 16-án, amikor is az érintett felek meghívást kaptak, és kérték, hogy szóljanak arról, hogy milyen termékeket lehetne listázni egy ilyen büntető listára, amelyek ellen szankciókat vezetne be az Egyesült Államok, és az írásbeli észrevételekre vonatkozóan eh, február 22-ig volt lehetőség, és hát Egyesült Államok kereskedelmi megbizotja kell, hogy döntse most arról, hogy fenntartsák-e ezt az egyetetési megállapodást és a kvótát, vagy pedig e, térjenek el ettől, és vezessenek be szankciókat, kereskedő szankciókat, amelyek éves szinten 116,8 millió dollárra is rúghatnak. Nyilvánvalóan nem a korábbi amerikai kormányzat dönt ebben, illetve az új, még fel nem állt kormányzat sem határozat képes jelenleg ebben a kérdésben. Itt a szankciók mellett és ellen is szólnak érvek, az egy, sőt Államok kereskedelmi megbizotja, illetve a kormányzat ennek fényében mérlegelhet és dönthet úgy, hogy felállnak és érvénytelennek nyilvánítják az egyetértési megállapodás a kvótát, de egy darabig nem várható, nem várjuk azt, hogy itt döntés szülessen, hiszen egy kereskedelmi miniszter kijelölése sem történt még meg. Addig pedig továbbra is kapcsolatban maradunk az Egyesült Államok kormányával, a következő hetekben biztosan sor kerül erre, és mindig is jeleztük, elnök úr, hogy mi készen állunk arra, hogy az Egyesült Államok aggájaira reagáljon a hormonkezett marhús tekintetében, de szeretnék egy fontos pontra is kitérni. Ugyanakkor mindig is fontosnak tartottuk és ezt itt is most nyilvánosan, nyíltan ezen a találkozón szeretném még egyszer kiemelni, hogy az Európai Unió mindig is betartotta az egyetetési megállapodás szellemét és betűjét, tehát az Egyesült Államok mindig panaszkodott minden pontjával kapcsolatban, de ellentétesen a marhahús ágazat vágyaival szemben az EU mindig mindent betartott. Az Egyesült Államok dönthetnek úgy, hogy visszalépnek a megállapodástól, jogában áll természetesen, ez pedig egy hat hónapos kegyelmi időszakhoz vezetne, addig még hatályban maradna a megállapodás és a kvóta, és addig nem vezetett be az Egyesült Államok sem kereskedelmi szankciókat, 6 hónap elteltével teheti ezt meg. És feltételezzük elnök úr, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi kötelezettségének eleget téve be is fogja tartani ezt a 6 hónapos időszakot. Természetesen, ha az Egyesült Államok úgy döntenek, hogy visszalépnek a megállapodástól, és kereskedelmi szankciókat kíván bevezetni, ez nyilvánvalóan negatív lépés lenne a kereskedelmi kapcsolatainkban. Hát nem a világ végét jelentene, de azért nem üdvözölnénk egy ilyen típusú lépést. De úgy gondolom túl korai lenne még ma arról spekulálnunk, hogy az új Egyesült Államok beli kormány álláspontja mi is lehet, mi is lesz majd és eh, éppen ezért nem tudok részleteibe jobban belemenni abba, hogy az az Európai Bizottság mit kíván majd tenni, hiszen előbb meg kell várnunk az új amerikai kormányzat döntését. Amit viszont megtehetünk, az az, hogy megígérjük, hogy folyamatosan vissza fogunk térni, és tájékoztatni fogjuk az Agresszak Bizottságot a folyamat és a téma valamennyi új fejleményéről. Újra és újra eljövünk, és tájékoztatjuk Önöket a fejleményekről. dyrektorowi. Köszönöm, igazgató úr. Itt is van az első hozzászólunk. Bové képviselő úr. Tessék. Nagyon örülök, hogy meghallgattam. A bizottság ezen összefoglalóját nagyon hű ez, nagyon korrekt, és itt az értelmezéssel kapcsolatban nem merülnek fel problémák. Ugyanakkor több gondolatra is késztet ez. Az első az, hogy ugye nem 2009-re, hanem 96-ra kell, hogy visszatérjünk, amikor a WTO megállapodást aláírták, ugye 89-ben az USA elítélte az EU-t, mert nem akarta beengedni a hormonkezelt marhahúst, és aztán 12 év telt el, 100%-os vámmal az európai termékekre, és aztán megszületett ez a megállapodás, amit az EU megszavazott. Nagyon világos módon emlékszem erre, és ez a probléma végét jelentette. Ugye most pedig azt látjuk, hogy az EU nem, az USA nem használta ki azt a mennyiséget, amire joga volt, és most azt szeretné talán, hogy megkettőzzük ezt a volument, ezt a mennyiséget, és ez ugye itt a TTIP-nek a megkerülését jelentené, és egy kicsit hülye helyzetbe kerülnénk, Ugye itt van még ez a 47 tonna, és itt a 50, és ez az 50, milli, 50 ezer a SETA keretében, hát akkor itt már nem is kellene EU-s szinten állattenyésztést folytatni, hogyha mindezen mennyiségeket be lehetne az EU-ba hozni. Ez az első dolog. Aztán ugye itt, ami elhangzott a húspiac kapcsán, itt van egy alapvető probléma, amit nem lehet addig megoldani, amíg az EU nem foglalja offenzívan magatartást a WTO belső szabályaival kapcsolatosan, és itt a bizonyítási terv megfordulásáról van szó. Itt ugyanis ma az, aki egy terméket úgy bocsájt piacra, hogy hormon tesz a termékbe, annak kell bizonyítania, hogy ez veszélyese vagy sem, de most egy fenntarthatatlan helyzetben vagyunk, mert mi ugye elutasítjuk mindezt, mert a tudósaink azt mondják, hogy ez egy veszélyes dolog, ugyanakkor az USA-ban és Kanadában ott hormonokat használnak, de nekik ezt nem kell bizonyítaniuk, hogy használnak-e, vagy sem, és ez egy teljes mértékben elfogadhatatlan helyzet. A Codex Alimentarius értelmében, a WTO szöveg értelmében a hormonok elfogadottak az állattenyésztésben. Most ugye már nincs az a kompenzáció, most ők újra megtámadnak minket. Ugye itt 2012-ben mi ezt aláírtuk, de az, hogy most itt aláírunk egy megállapodást, egy nem hormonkezelt volumenű marhaus behozatalának engedélyezésével, ezzel azt hogy itt a problémának vége van, de az USA akkor nyitja újra ezt a viszelyt, amikor csak akarja. Itt nemzetközi kereskedelmi mechanizmusokra van szükség, akik ezt az, amelyek ezt az állandó zsarolást megakadályozzák, amely zsarolásra jelenleg az USA él. A kérdés egy szélesebb körül, mint a most, most felvetett kérdés. Ugye itt nemzetközi kereskedelmi tranzakciókról van szó az EU és partnerei között. Ugye itt különösen az élelmiszeri kérdésekkel kapcsolatosan és a marhaussal kapcsolatosan. Minden egyes nemzetközi egyezmény esetében újra felmerül a marhahús problémája, és az, hogy milyen nehézségek adódhatnak itt az exporttal, hogyha hagyjuk bejönni a túl sok, túl nagy mennyiségű marhahúst Európába. Itt most nem a hormonokról beszélek, hanem egyszerűen csak marhahúsról. Aztán itt van még a marhahús, a hormon kezelt marhahús kérdés, akkor még égetőbbé válik ez a probléma, és most ki kell tartanunk, keménynek kell lennünk ezen kérdésben, mert az európaiaknak nincs kedvük, szerintem legalábbis hormonkezelt húst fogyasztani. Tehát itt van a vám kérdése, de itt van a szabvány kérdése, a normák kérdése is, és az is nagyon fontos a nemzetközi kapcsolatokban. Csak egy kis anekdota. Az amerikaiak ö, ugye itt megállapodást kötöttek, és nagyon mozgalmas helyzetben vagyunk, mozgalmas világot élünk meg, ahogyan José Bov is elmondotta, az USA úgy döntött, hogy csak amerikai érdekeit nézi, most bármit megtehet, hogy az amerikaiak valóban exportálhassanak kényelmetlenségek nélkül. Tehát legyünk nagyon óvatosak, legyünk képesek megvédeni magunkat, az EU-nak meg kell védenie magát ezen manőverekkel szemben, amelyek egyfajta megalomán manőverei, amivé most az USA vált. Tehát legyünk szolidárisak, hogy ezen manőverekkel szemben védjük magunkat. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, én magam is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak az igen világos uh, előadásért. Konkrét kérdésem van rövid. Ahogy a bizottság is mondta, valóban más országok számára is lehetséges az az Egyesült Államokon kívül, hogy ezt a kvótát teljesítse. De vajon Ausztrália a kvótából való arányát nem tudja, a részesedését nem tudja el meg szerezni, és valóban szükséges -e ezekbe az országokba exportálni? Castro kollega. De Castro, köszönöm elnök úr. Csak szeretnék gratulálni a bizottság képviselőjének Clark igazgató úrnak, mert ami a helyzet elemzését illeti, az USA nettó importatőré vált a húskészítmények esetében, és ez nyilvánvaló fontos nyomást jelent. Itt mindig új és új piacokat keresnek, és ahogyan a bizottság helyesen elmondotta, megállapodást tiszteletben kell tartanunk, ugyanakkor védeni kell magunkat. A kérdés, megnézve a kereskedelmi mérleget az EU, illetve az USA között, illetve az élelmiszeripari mérleget ezen országok között, a kockázatok szempontjából, hogy esetlegesen megtoló intézkedéseket alkalmazhatnak az amerikaiak, melyek a fő nehézségek, amelyekkel meg kell küzdenünk? Pan poseł Hausling. <clears throat> A kérdés elsősorban az, hogy vajon az amerikaiak nem tudnak-e hormonkezelt, nem hormonkezelt húst előállítani. Hogyha az amerikaiak nem versenyképesek, akkor természetesen értjük a Trump kormányzat alatt mindenképpen, hogy Amerika először, az Amerika First egyfajta kereskedelmi háborút indítanak. Ez tulajdonképpen már az Obama kormányzat idején is elindult. Most viszont az a helyzet, az Obama alatt talán nem vettük volna komolyan, de más a helyzet. Az amerikai úgy adminisztrációval volt-e már tárgyalás, és komolyan kell-e azzal számolni, vagy csak ezzel számolni, vagy csak fenyegetés. Nyilván mivel fenyegetnek, azt is meg kell nézni, nem csak mezőgazdasági termékekről van szó, hanem a, az európai motorok, meg mindenféle ilyesmi kerékpárok, motorkerékpárok számára nagyon komoly kereskedelmi háborút akarnak, ugye nem új kvótákról beszélünk, ez tehát egy olyan jel, amely az európaiak felé nem igaz, az európaiak szempontjából nem igazán örömteli. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm én is, eh, köszönöm, hogy eh, így mutatták ezt be. Akkor, amikor a részleteket olvassa az ember, akkor valóban mindez rendkívül riasztó. Nem csak a marháról van itt szó, a marha húsról, hanem nagyon magas tarifák egy sor elé egyéb jelentős export termékre kihatnának. Jó javaslat lehet, hogyha a brit termelők és gyártók is lépni kezdenének. Természetesen nagyon fontos a világ kereskedelmi megállapodása, akkor ezeknek a ha lenne globális megállapodás, akkor nyilvánvalóan nem merülne ilyen probléma fel. Sokat segítene, hogyha további részleteket tudnánk arra vonatkozóan, hogy milyen következményei lehetnek az EU termelők számára mindezek, vagy ha az Egyesült Államok ezt az utat engedélyezi. Tudom, hogy ez egyfajta tudás hiány is, nem tudjuk, hogy mi lesz, de nem jó a jel. És a jelenlegi klímában, amilyenben eh, az amerikai adminisztrátor tárgyal a Putting America First eh, Amerikát az első helyre, akkor eh, nagyon nem örömteli ez a megközelítés, és igen, káros is lehetne mindazok számára, akik piacot akarnak kialakítani. Nem akarom azt most, hogy a hat hónapos periódus után milyen viták lehetnének, és az USA adminisztrációjával milyen indikáció lehetne, vagy van-e valami fajta indikáció az USA adminisztráció részéről az elkövetkezőre vonatkozóan? Uh, thank you very much. Um, uh, I pause this... Kérem, kollega. Köszönöm szépen, a bizottságnak már feltettem ezt a kérdést, már több alkalommal, és uh, feltételezhetően az Európai Unióban olyan intézkedéseket próbálunk megvalósítani, amely az éghajlatváltozással szemben hat. Nem tudom, hogy az, hogyha több tízezer tonna marhát exportálunk, az hogyan fele, fele mindenek meg. Az, önök most azt mondják, hogy valami olyasmit akarnak kezelni, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos. Akkor a két dolog hogy jön össze? Végül pedig kíváncsi vagyok, hogy hogyan vezetik be ezt a kérdést. Említette már a, az igazság utáni légkört. Nos, ez egy teljesen új dolog, az sugalja, hogy az emberek az igazságot akarják. Ha megnézzük a történelmet, nem sok olyan korszak volt, amit az igazságnak, vagy a javasolt igazság korszakának lehetne nevezni, de hát lehet benne hinni persze. Igen, csak megjegyezni szeretném a következőt. A téma nyilvánvalóan a marhaussal kapcsolatban igen érzékeny, de emögött egy egészen erős akarat van a határvonalainkat például, hogy nem akarunk hormonkezelt marhahúst, hogy a GMO-t nem akarjuk, hogy ezt a vonalat akarják áttörni, feltörni. Tehát tulajdonképpen mindig csak ez van. Normál marhahús hormon nélkül, de egyértelmű számomra az, hogy hogy összességét tekintve azt kell megnézzük, hogyha valamilyen normát elfogadnak, és ezt csak mi használ, határozhatjuk meg, a saját normáinkat csak mi, és hogyha valaki ezt át akarja tönni, akkor hogyan tudjuk ezeket megvédeni. Európában tulajdon, mindig azt látom, hogy Európában mindenütt kerítéseket és falakat érében építenek, hogy visszafogják az embereket. Sokkal erősebben kellene elköteleznünk magunkat, hogyha az akaratunk, a nép akarata az, hogy ne legyen hormonkezelt hús vagy GMO, akkor azt mindenütt meg kell védeni. Az az érzésem, hogy egyfajta bénító taktika ez. Most a marhausról van szó, de tulajdonképpen igazából az a tét, hogy a saját szabványainkat, minőségi szabványainkat tartósan megtörjék. Azt szeretném, hogyha maradjunk egyenesek, őszinték, hiszen a mi világunk ez itt Európában, mi akarjuk meghatározni ezt, és nem szabad megkerülni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Most pedig igazgató urat kérném, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre, kommentárokra. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. 9-10 pont hangzott el a különböző képviselők részéről, és megpróbálok ezekre válaszolni. A legfontosabb, hogy ez nem arról szól, hogy hormonok vagy nem hormonok. Az EU hormon tilalma értelmében ez, ez a tilalom érvényben van, ez, ez ugye nem is kérdés. Legyünk világosak e tekintetben. A második dolog, ami az, ENSZ, az Egyesült Államok hozzáállása, az, egy, az Egyesült Államok adminisztrációjának, ezt igen nehéz tudni, mert igazából nincs hozzáállás. Nem tudjuk, hogy mi a az észszerű ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan reméljük, hogy fel fogják ismerni nyilvánosan, hogy az Európai Unió teljes mértékben teljesítette az összes kötelezettségét, és ezért is jeleztem, hogy a tények nem tények kapcsán elhangzott olyan propaganda az Egyesült Államok részéről, hogy nem fel, teljesítjük ezeket a feltételeket. Most ez valóban kereskedelmi háborút idéz elő, vagy sem, én nem hiszem. Nagyon kellemetlen vihar, nem igazán tudom, hogy mennyire érzik a háborúval szemközti különbséget. Nyilvánvalóan új nehézség, csata lesz ezen a területen, az ENSZ adminisztrációval. Több dolgot is vetít, eh, felvetettek a kollégák a háttérrel kapcsolatban, az ügy múltjával, történetével kapcsolatban. Nem hiszem, hogy változtatni tudunk a VTO szabályokon, a bizonyítás terhének eh, a, a, a ténye, eh, tényén, és hogyha emlékeznek, akkor önök is ott voltak a barikádokon, elveszítettük a vto ban ezt. A, a hormontilalom, a marha termékek hormontilalma nem volt tudományosan megalapozható. Sajnos, sajnos ezt elveszítettük, ezt ennek a következményeit is le kell, hogy vonjuk. Ami pedig a felvetett kérdéseket illeti, Búvé úr azt is javasolta, hogy az Egyesült Államok most megpróbálja lenyomni a torkán másoknak ezt a, a süteményt, ezt a tortát, és a hormonmentes termékekkel kapcsolatban is. Most nem áll szándékunkban a mennyiséget az EMU-n belül növelni. Azt reméltük, hogy a TTIP hosszú távú megoldást ad majd erre, de természetesen a TTIP híresen a fagyasztóba került, jelenleg nem tudunk megoldást. Ami a mi exportunkat illeti, az egyik képviselő elmondta, hogy Ausztrália igen jelentős kvótát élvez. Hollandia például megkapta az első Ausztrál export engedélyt. Ugyanaz nem annyira más az Egyesült Államokban sem. Írország, Hollandia, Franciaország és Litvánia, hanem tévedek, Egyesült Államokba jogosult marhát szállítani. Valóban jó, hogy ezt is említik, mert akkor, amikor megnyitjuk ezt, akkor az Egyesült Államok valóban szó szerint a kvótán belül bármit exportál, azt mi pedig szinte semmit. Ami több kérdés merült még fel a szankciókkal kapcsolatban, kereskedelmi szankciók, hogy milyen termékek lennének. Nos, a konzultációs folyamatban, amit e, e, e hónap elején szerveztek, és annak alapján, amit a korábbi szankciókkal kapcsolatban találtunk, nos, a legtöbb terméknél különböző termékek, gyümölcs, ásványvíz, bizonyos édeségek, távszerek, ragasztóanyagok, de egy sor, ahogy egy kollega említette, a, a hajcsatok is ne kérdezzék, hogy miért, és a motorkerékpárok. Alapvetően igen hosszú lista, hogyha úgy döntünk, akkor akár 116 millió dolláros vám tételt is jelentene évente, ami rengeteg pénz, mint egy fél milliárd dollár, ami csak a marhahúsra vonatkozik. Ha az Egyesült Államok a szankciók mellett dönt, valószínűleg nem, akkor megpróbálunk majd ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan valamit tenni. Végül pedig a, az éghajlatváltás, marhahús. Szeretném jelezni Hogan úr nyilatkozatát, amit többször is, ezek, egyebek között tegnap is mondott a 2016-os számokkal kapcsolatban, a sajtó is eh, reagált erre, és tudják, hogy megpróbáljuk a lehető legfenntarthatóbbá tenni a marha eh, termelést, eh, marha tartást, és a, a 2020-as éghajlatváltozási céloknak is meg akarunk felelni. Bové euh, úr, Köszönöm Clark úr a válaszait, ezek világosak, tökéletesek voltak, csak két dolgot szeretnék még itt felvetni, egy tényszerű elemet, ami a szankciókat illeti. Mindenki eml- mindenkit emlékeztetni kell arra, hogyha ugye itt a 98-99-es szankciókra gondolunk, de 100% adót vetettek ki az európai termékekre, ugye többek között rockfor, sajtra és másokra, és mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Az Európai Unió nem támogathatja ezeket a termékeket, amiket, amikre 100%-os adót vetettek ki, ugyanis ez a VTO a szankciók akadályozásának ítélné, és ez egy tarthatatlan helyzet azok szemre, akik ezen szankciók áldozatává esnek. Ez az első dolog. És szeretnék még kérdéseket feltenni, hogy milyen mechanizmusokat lehet itt foganatosítani, ugyanis itt más országok szintén rossz helyzetbe kerülnek, és itt uh, ugye több tonna uh, hús uh, kompenzálnak, és itt itt az USA-nak ugye joga van ezt megtenni, de nekünk is jogunk van ugyanilyen nyitásra mondják ők, és ez egy igazi csapda, ugyanis európai szinten ugye van-e képességünk megvédeni magunkat ezt illetően, ugyanis itt azt látjuk, hogy valaki ilyen módon támad, és a többiek mind ö, defenzívába kerülnek. Nincs ö, ö, eszközünk arra, hogy a piacnyitást korlátozzuk, és akkor defenzívába szorulunk. Tehát, hogyha ezek a szabályok vannak, akkor az Európai Unió nem képes kiállni magát, megvédeni magát. Tehát itt a legkevésbé favorizált nemzet számára ez a csapda, és nem lehet ezt használni egy ilyen közömbös szabály keretében. Ez lenne az igazi csapda, amiben mindannyian besétálhatunk. Tudom, hogy ez egy ellentmondás, nagyon nehéz ezt kezelni, de egy egészen furcsa helyzetbe sodorhat minket. Igazgató úr, mondja az elnök. Értem, hogy ön megnevezte azt a szemét, aki... Mint mondtam, nincs eh, tehát nem kívánjuk eh, a jelenlegi mennyiséget módosítani a 46 ton, eh, ezer tonnát, másrészt pedig nem hiszem, hogy az MFN elve valaha is hátrányt jelentett volna. Ez a legalapvetőbb és legnagyobb segítséget jelentő elv soha nem fogjuk ezt módosítani. Nos, ebben az esetben annak ellenére, hogy a kvóta autonóm, MFN alapon próbáljuk ezt megszerezni, szerintem ennek így is kell lennie. A, valós a helyzet az az tény az az, hogy a, a mm, hormonmentes marha hús gyárt termesztésében több ország már versenyképesebb, Ausztrália, Új-Zéland például, de ez nem az NF, MFN hiányossága, hiszen ez mindannyiunkat véd, nagyokat és kicsiket egyaránt. Köszönöm. Úgy vélem, hogy minden elhangzott. Kicsit meg hosszabbíthattuk a vitánkat, mert ahogyan az ülés elején bejelentettem, ma nem került sor az eszmecserére a biztosokkal. Szeretnék köszönetet mondani ismételten a bizottság képviselőinek, különösen Clark igazgatónak. Látom, hogy Bové úr még eszmét cserél az igazgatóra, most pedig azt szeretném, hogyha el tudnánk fogadni azon ajánlásokat, amelyeket ma a koordinátorok elfogadtak. Önök megkapták ezeket az ajánlásokat írásban is, elektronikus formában, ha nincsen kifogás ezekkel szemben, az ajánlásokat elfogadottnak tekintem. Strasbourgban fogunk találkozni hétfőn, valószínűleg 19 óra és 22 óra 30 között nagyon gazdag programunk lesz. Tehát 19 óra és 22 óra 30 között találkozunk majd Strasbourgban. Ezzel a napi rendünk végére értünk. Mindenkinek kellemes délután, kellemes estét kívánok. Március 13-án, majd pedig március 21-22-én találkozunk. Kellemes délután mindenkinek.